kezdhetjük munkánkat. Október 26-án megkapták a rendet, első pont a napirendben, a napirend elfogadása, úgy gondolom, hogy nincs észrevételük ezzel kapcsolatban, úgyhogy elfogadtuk. a svéd elnökség eredményeiről még korai lenne vitát folytatni. Mint tudják, Mászröm asszonya kellett volna találkoznunk, de erre nem kerülhet sor. Nem hallják a tolmácsolást? Kikapcsolódott az elnök úr mikrofonja. Úgy gondolom, hogy most már működik, igen. Tehát azt mondtam éppen, hogy nem sikerült megtartani alelnök asszonyal, Malström asszonyal a megbeszélést. Úgyhogy nem kapunk pontosabb információkat most a tanácsban folyó vitáról. Duff kollega azt kérte tőlem, hogy tartsunk vitát erről a kérdésről, én készen állok erre. Azonban csak a tanács sajtóközleménye áll rendelkezésünkre. Egy sajtóközlemény, amiben azt mondja a tanács, hogy a tanács bízik benne, hogy az év végéig a Lisszaboni szerződés hatályba lép. Egyébként nyilván hallottak róla, hogy a Cseh Alkotmánybíróság elvetett minden alkotmányellenességi érvet. Ez egy ma reggeli friss hír. Következésképpen úgy gondolom, hogy várhatóan a cseh elnök napokon belül, remélhetőleg a hétvégéig, vagy a jövő héten aláírja, ratifikálja a szerződést. Kérik-e a szót ezzel kapcsolatban? Mendez de Vigo úr, tessék. Igen, elnök úr. A képviselőcsoportom nevében szeretném elmondani, hogy nagyon elégedettek vagyunk az európai csúcs eredményeivel. Elégedettek vagyunk azzal, ahogy alakult a cseh elnök helyzete. Egy Cseh elnök egy kicsit furcsa ember, de Európában mindig megállapodásra kell jutni. Jó hír ez. A Cseh Alkotmánybíróság elvetette a különböző ellenérveket, most már harmadik észben. Ennek örülnünk kell, az Európai Parlament ugyanis mindig eh, nagy többséggel támogatta a Lisszaboni szerződés. Ez egy jó nap számunkra, elnök úr, ez egy jó nap. Úgy gondolom, hogy a parlament minden képviselő csoportja örülhet ennek, és elégedettek lehetünk a 2000 óta elvégzett kemény munkánkkal. Egészen máig dolgoztunk, és most meghozta ez a munka a gyümölcsét. A szerződés egyik nagy nyertese pontosan az Európai Parlament. Olyan intézmény vagyunk, amely az európai polgárokat képviseli, hogy elégedettek kell, hogy legyünk azzal a szereppel, ami a jövőben ránk hárul a polgárok képviseletében. Köszönöm valóban teljesen relevánsak az észrevételei. Iregui úr, köszönöm szépen, elnök úr. A szocialista képviselőcsoport nevében elmondanám, hogy nagyon elégedettek vagyunk, nagyon örülünk a ma reggeli híreknek, sőt, a múlt hét végén az Európai Tanács nagyon fontos döntést hozott. Ez a döntés lehetővé tette, hogy eh, a politikai padhelyzetből kilábaljunk. Elégedettek vagyunk, elégedettek, hogy eh, az év végéig, eh, illetve a hónap végéig ratifikálni fogják a szerződést, és a következő hónap végéig életbe is lép az. Örülünk neki, hogy eh, a politikai döntés eh, az Európai Unió állandó elnökének eh, kiválasztását illetően, illetve a főképviselőt illetően is meg fog születni hamarosan. Tudjuk, hogy Barroso elnök is hamarosan kiválasztja a biztosait, mi pedig új eljárási szabályzatot kívánunk el fogadni 2010. januárjára. Úgy módon, hogy 2010 januárjában mm, elkezdhessen megvalósulni ez a régi álom Európáról politikai szükséglet, politikai szándék, világos 60 évvel ezelőtt ez az európai álom azon alapult, hogy békés övezetet kell kialakítani a második világháború romjain. Most azonban egy filozófiai vitát élünk meg, a hamletti lenni vagy nem lenni kérdését. Hogyan reagáljunk a globalizációra, a gazdaság világszintű irányítása hogyan valósuljon meg, az új gazdasági pénzügyi architektúrában az EU milyen szerepet játszon, az új bolygón egységes Európáról álmodunk, olyan Európáról, amely erős, amely egy hangon beszél. Erről szól ez a vita, ami az elmúlt napokban zajlott, és amiről ma reggel értesültünk, nagyon fontos, nagyon fontos ahhoz, hogy ezen az új úton elindulhassunk. Gyakorlatilag tíz évig dolgoztunk keményen, ahogy Mendes de Vigo úr is mondta, de én is megismételném, hogy nagyon bonyolult munka volt ez, és még néhány nappal ezelőtt sem voltunk benne biztosak, hogy sikerül minden akadályt elhárítani. Ezek az akadályok csak gyűltek, gyűltek az európai integráció útján. Úgyhogy még egyszer ismétlem, elégedettek lehetünk. Csalódottságról is beszélhetünk A múlt héten az Európa Tanács rávilágított, hogy milyen éghajlatváltozási problémákkal kell szembenézni a világnak. Egyre több a bizonyíték, ami arra mutat, hogy az éghajlat valóban változik, és Kopenhága előtt nagyon nagy a megosztottság. Nem tudjuk, hogy sikerül-e győzedelmeskednünk tehát hadd ismételjem meg, hogy az Európai Tanácsüléssel egyet elégedettek vagyunk annak eredményeivel, elégedettek vagyunk, de egyre inkább úgy kell éreznünk, hogy Kopenhága nem jelent majd előrelépést az éghajlatváltozás elleni küzdelemben. Európa továbbra is úttörő szerepet játszhat, de tartok tőle, hogy az amerikai kötelezettségvállalások, fejlődő országok irányában tett kötelezettségvállalások, illetve a Kyoto irányában tett kötelezettségvállalások a kibocsátás csökkentésben tettek, nem biztos, hogy megvalósulnak. Európa mm, továbbra is rossz paszban van makroökonomiai szempontból. Több jelzőszám is azt mutatja, hogy kontinensünk kezd kilábalni a válságból. Ettől függetlenül nagyon komolyak a makroökonomiai problémák, a munkanélküliségi ráta nagyon magas, és még mindig emelkedik Európában, és nyilvánvaló, hogy nagyon nagyok az államáztatási hiányok is. Ilyen összefüggések között ült össze az Európai Tanács. Azzal, hogy a komoly problémákat európai szinten kell megoldani. Lengyelország, Egyesült Királyság és más országok nem akarják, hogy az alapjogi kárta rájuk vonatkozzon. De ezzel együtt sikerült megoldásra jutni, de sajnos aggódunk a klíma miatt. Elnök. Köszönöm szépen, Duff Tisztelt elnök úr, én konkrétabban az alkotmányos vonatkozásaira szeretnék központosítani a tanácsülésnek. Nem csak az elnökségi konklúziókat kaptuk meg, hanem egy jegyzőkönyv tervezetet is, amit a cseh köztársaság a 30-as jegyzőkönyvhez szeretne csatolni, szeretett volna csatolni. Engem meglepett ez, ugyanis én azt gondoltam, hogy Klaus elnök olyan jegyzőkönyvet szeretne, amely a tulajdonjogi záradékokkal kapcsolatos a kártában, nem pedig a szociálpolitikai klauzulákkal És én nagyon szívesen rákérdeztem volna az elnökségnél, hogy mekkora jelentőséget kell tulajdonítani ennek a javasolt jegyzőkönyvtervezetnek. Másfelől, bár én is nagyon örülök a Brunói, vagy Brünni bíróság végzésének, de még mindig nem kaptam garanciákat Klaus elnöktől, hogy tényleg alá fogja írni a szerződést. A zenőségi konklúziókban erre vonatkozóan nincs semmi, nem kaptunk semmit írásban erről. És azt hiszem, hogy a végső örömünket még tartogassuk egy kicsit. Tartogassuk addig, amíg tényleg alá nem írta Klaus úr ezt a dokumentumot. Köszönöm. Dafur után. Szájer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány perc múlva fogunk szavazni a Lisszaboni szerződéshez igazított eljárási szabályzatról. Ez azt jelenti, hogy optimisták vagyunk, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba fog lépni és elégedett vagyok azzal kapcsolatban is, hogy egy másik, egy, egy újabb mesterséges akadályt sikerült elhárítani, de egyetértek az előttem szóló Dafurral, hogy még nem jutottunk ki a padhelyzetből, hiszen nem kaptunk semmilyen garanciát arra, hogy az utolsó aláírás is a cselnök és rákerül a szerződésre. Szerintem megfelelő hely ez arra, hogy ezt megbeszéljük, hiszen nagyon sokan, akik itt vannak a konventben is részt vettek, és hangsúlyoztuk minden, hogy milyen fontos a Lisszaboni szerződés fogadása. Ugyanakkor szeretnék még egy dolgot felvetni, amit már Dafur is érintett. Az Európai Tanács kötelezettséget vállalt a Csehköztársaság opt-outjára az alapjogi kárta alól. Ennek a parlamentnek már több állásfoglalása is van, amiben sajnálkozásunkat fejeztük ki, hogy két másik tagállam kilépett az alapjogi kártából, ugyanis a parlament következetesen azon a véleményen volt, hogy a jogegyenlőség és az emberi jogok, az alapjogok mellett ki kell állni. Elég szilárd volt a meggyőződésünk, és egyáltalán nem örülök neki, hogyha a csehek kiszállnak. Még kevésbé örülök neki, hogyha azon, azon az ürügyjel teszik ezt, amit Klaus elnök mondott az ő érvei alapján, vagyis hogy attól tart, hogy a benes dekrétumoknak jelenlegi hatásai ra vonatkoznának ezek az Európai Uniós szabályozások. A benes dekrétumok, a diszkrimináció, a kollektív bűnösség az etnikai gyűlölet alapján állnak, és ebből a szempontból ez az érvelés nem elfogadható, például az én országomban, Magyarországon, de Németországban, Ausztriában sem. Ez egyáltalán nem európai szellemiség, mi nem így szoktunk nyilatkozni, és ezt egyértelműen egyértelműen ki kell nyilvánítani. Úgy gondolom, hogyha én a nemzeti parlamenten tagja lennék, akkor biztos, hogy nem szavaznám meg azt, hogy csehek ezen az alapon opt-outban részesüljenek. A Magyar Országgyűlésről tudom, hogy egyáltalán nem fogja támogatni a szerződés olyan módosítását, ami lehetővé tenni a cseh számára, hogy opt-out-ban eh, eh, részesüljön a Benes dekrétumok következményei eh, ürügyén. Úgy gondolom, hogy ennek a parlamentnek egyértelműen le kell szögezni, hogy örülünk a Lisszaboni szerződésnek, ugyanakkor a kártát is minden Európai Uniós tagállamban alkalmazni akarjuk látni. Köszönöm. Grazie, onorevole Messerschmidt. Nagyon szépen köszönöm. Messzes mit úr következik. Tak, formand. Det, der egentlig fik mig til at tage ordet, var, at... Köszönöm szépen. Miért is szeretnék hozzászólni? Tulajdonképpen azért, mert több kolléga elmondta, hogy jó lenne, hogyha felvennénk a jegyzőkönyvbe, hogy mennyire pozitívnak ítéljük meg ezt a mai napot, és hogy szinte biztosak vagyunk abban, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lép. De ez nem feltétlenül kollegiális megközelítés, ugyanis nem mindenki ugyanennyire optimista a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. Úgyhogy egyelőre nem tudom elfogadni ezt a megközelítést, és nem tudom elfogadni azt, hogy a parlament kimondja, hogy biztosan hatályba lép a Lisszaboni szerződés. Mivel ez egyelőre még nem biztos, ezért szerintem nem kellene így fogalmaznunk, Főképp azért nem, mert végül is mi képviseljük itt az európai népet és az európai polgárokat. Egyébként, hogyha végül aztán mégsem lép hatályba a Lisszaboni szerződés, akkor az eléggé negatív hatású lehet ránk nézve. Természetesen értem azokat az érveket, amelyek már arra mutatnak, hogy nem sokára hatályba lép a Lisszaboni szerződés. Azt is értem, hogy a Lisszaboni szerződés nagyon fontos, hogy ez garantálja a demokráciát, de azért ne feledjük el, hogy vannak olyan tagországok, például a britek, akiknek esetleg egy kicsit más a megközelítésük ezzel kapcsolatban. Tehát másokat is meg kell hallgatnunk, és mások jogos érveit is meg kell hallgatnunk. Jó lenne, hogyha ezek az úgymond kisebbségi vélemények is benne lennének a jegyzőkönyvben, én most itt nem a parlament véleményét mondom ellen, mindenki nevében nyilatkozom, csak a saját nevemben. És én igenis szeretném, hogyha az én személyes véleményem benne lenne a jegyzőkönyvben. Ami az opt-outot illeti az alapjogi kartával kapcsolatban, talán meg kellene néznünk, hogy a jogi szolgálat hogyan vélekedik erről. Kérjük fel a jogi szolgálatot, hogy nagyon pontosan vizsgálja meg, hogy milyen ígéreteket kapott Klaus elnök a cseh köztársaság irányába. Tehát nézzük meg, hogy egészen pontosan milyen ígéreteket kaptak, és hogy ennek milyen konkrét hatásai lesznek. És még mindig nem tudjuk egyáltalán, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépe vagy sem. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gurmai asszony. Köszönöm szépen. Természetesen mi is értjük, hogy tulajdonképpen a Cseh Alkotmánybíróság megadta a zöld lámpát, megadta a szabad utat a Lisszaboni szerződésnek, de hát nem ez az első alkalom, hogy a Lisszaboni szerződés megkapta a szabad utat, és mégis utána valahol elakadt. Úgyhogy mindenki számára egyértelművé kell tennünk azt, hogy Klaus elnök a Csehköztársaság részéről egyértelműen kimondta, hogy alá fogja írni a Lisszaboni szerződést, és szerintem most már további kérésekkel nem nagyon állhat elő. Figyelembe kell venni azt is, hogy már 26 tagország aláírta ezt a szerződést, úgyhogy várjuk a cseh köztársaság válaszát, és várjuk, hogy az új bizottság felállhasson, és hogy el tudjuk kezdeni a biztos jelöltek meghallgatását. Az imént egy magyar kollégám azt mondta a kartával kapcsolatban, hogy két tagállam ugye már megkapta a lehetőséget arra, hogy ezt ne fogadják el, hogy er, egy ebből kilépjenek, és végül is csak őket szeretnék követni a cseh köztársaság. Tehát ez a két tagállam már sokkal hamarabb megkapta a lehetőséget, hogy kilépjen az alapjogi kartából. Úgyhogy legyünk már reálisak. Természetesen az idő szorít, szeretnék minél gyorsabban alkalmazni a Lisszaboni szerződést, és nagy egyáltalán nem örülünk annak, hogy a Csehköztársaság elnöke folyamatosan a címlapokon szerepel, és hogy még mindig nem hajlandóak aláírni a Lisszaboni szerződést. Természetesen az ő figyelmüket, az ő véleményüket is figyelembe kell venni, de hát Mondjuk ki egyértelműen, szükségünk van a Lisszaboni szerződésre, és az EPP koordinátorával egyetértek, közösen fel kell lépnünk, hogy valóban megtörténjen, hogy valóban valóság legyen a Lisszaboni szerződés. Köszönöm szépen Gurmai Zitának, Söpflin úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Elég régóta beszélünk már erről az új alkotmányról, vagy Lisszabonról. Hát ez körülbelül már az elmúlt évtizedet magába foglalt ez a vita. Hát, eh, hogyha megnézzük ezt a folyamatot történelmi szempontból, akkor nekem az a véleményem, hogy a kormányok közötti együttműködés azért növekedett, és az európai integráció ellenzői sajnos teret nyertek. Tulajdonképpen két fontos dolgot szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy gyakorlati szinten az európai integráció megold olyan problémákat, amiket kormányközi szinten nem lehet megoldani. Tehát rengeteg olyan téma van, amit csak és kizárólag európai szinten lehet orvosolni. És akkor most megint visszatérve a történelmi időkre, azt hiszem, hogy egyértelműen kimondhatjuk, hogy Európában nincsenek már olyan problémák, amik megakadályoznak az együttműködést úgy, mint az első világháború, a második világháború vagy a hidegháború ideje alatt. Tehát ilyen kormányközi ellenségeskedések már nincsenek. Az európai integráció az imént említett problémák megoldásának nagyon jó megoldása volt. Minél több speciális eset van, minél több opt-out van, annál rosszabb a helyzet Európa szemszögéből nézve. És ráadásul, hogyha valaki kollektív bűnösség alapján akar kilógni a sorból, ez aztán teljes mértékben elfogadhatatlan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretném néhány szóval kiegészíteni, vagy inkább lezárni ezt a vitát az elmúlt napok legfontosabb híreivel kapcsolatban. Én személy szerint bízom abban, hogy gyorsan lezáródik a Lisszaboni szerződés ratifikációja. Tehát én személy szerint bizakodó vagyok. Nem hinném, hogy a cseh elnök visszalépne most már, én szinte biztosra veszem, hogy alá fogja írni a Lisszaboni szerződést. Az, hogy most visszatáncoljon, az rendkívül valószínűtlen. Ennek mindannyian nagyon örülünk, de azért vannak még aggályok, azért van még izgulnivalónk. Nagyon sokan elmondták, hogy milyen sok erőfeszítést tettek azok, akik a Lisszaboni szerződésen dolgoztak. Nyilván mindenki ismeri a Lisszaboni szerződést, én magam is többször elolvastam ezt, és voltak olyan részek, amik meglepőek voltak számomra a Lisszaboni szerződés szövegében. A Lisszaboni szerződés tulajdonképpen nem a célvonal, ez csak egy etap, ez csak egy fázis, egy lépés egy hosszantartó folyamatban. Tehát a Lisszaboni szerződés nem végcél. És azt is tudjuk, hogy a Lisszaboni szerződés nem tökéletes. Ami a derogációkat illeti, a kivételeket illeti, itt ugye beszéltünk régebben Lengyelországról, az Egyesült Királyságról, most pedig a Cseh köztársaságról, Hát több esetben is beszéltünk már arról, hogy milyen hatásuk lehet ezeknek a kivételeknek, derogációknak. Én tulajdonképpen úgy vélem, hogy a cseh köztársaság esetében nem is annyira kivételről kellene beszélni, hanem inkább garanciáról. Tehát itt nem kivételt teszünk a cseh köztársasággal, hanem egyfajta garanciát biztosítunk nekik. Véleményem szerint ezt így kell felfogni, tehát ezt a vitát az alapjogi karta körül. Az alapjogi karta természetesen fontos alappillére az emberi jogok betartásának itt az Európai Unión belül, de úgy vélem, hogy az alapvető jogokkal, az emberi jogokkal kapcsolatos fogodzó pontok, referenciák már léteznek az Európai Unióban. Egyébként számos tagállam az Európai Alapjogi Konvenciót már mint állam aláírta. Ami esetlegesen az alapjogi karta visszautasítását illeti, ez végül is csak egy formális aktus, nem feltétlenül az alapjogok lényegi megtagadását jelenti. Én tehát optimista vagyok, úgy vélem, hogy a Lisszaboni szerződés hamar hatályba léphet majd. És üdvözlöm a Csehköztársaságból azon diplomatákat és külügyi szakmunkatársakat, akik itt vannak most a teremben vendégként. Remélem, hogy ők maguk is hozzájárulnak majd az európai ügyek előmozdításához. Rendben van, akkor ezt a vitakört lezárom és az elnök közleményeihez érkeztünk. Ami a többi közleményemet illeti, tulajdonképpen a frakció koordinátori ülése után lesznek majd inkább közleményeim, ez ma délután lesz. Úgyhogy akkor az elnök közleményeit majd holnap reggel fogom elmondani, hogy már a ma esti koordinátori ülés eredményeit is közölhessem, mert ez végül is az én elnöki közleményem. Úgyhogy akkor az elnök közleményei holnap reggel hangzanak el, és akkor nézzük a harmadik napirendi pontot, az eljárási szabályzat a Lisszaboni szerződéshez való igazítása. Az első szövegtervezetet David Martin elkészítette, és most itt vannak azok a módosítók is mindenki előtt, amelyeket figyelembe kell vennünk. Itt vannak David Martin módosítója, tehát minden módosító javaslat, többek között a kompromisszumos javaslatok is, amiket meg kell vitatnunk. Gondolom lesznek még szóbeli módosítások is, ezeket is nyilván figyelembe fogjuk venni. Aztán utána szavazunk majd a kompromisszumos módosítókról, a szóbeli módosítókról, és azt hiszem, hogy ez a legjobb munkamódszer, ha mindenki maga mutathatja be az általa előterjesztett módosítót. Egyébként úgy vélem, hogy sok módosítót csomagban is megszavazhatunk majd, úgyhogy amikor a szavazáshoz érkezünk, akkor elmondom, hogy milyen blokkokra gondoltam. Először is kérdezem a frakciók vezetőit, hogy a frakciók eredményét szeretnék-e bemutatni, a frakciók véleményét szeretnék-e elmondani. Elnök úr, köszönöm szépen. Én a Brock féle 60-as módosításra szeretnék szólni, amit egyébként visszavontak. Én szeretném elmondani, hogy nagyon csalódott vagyok, hogy visszavonásra került a 60-as módosító, mert ez számomra nagyon fontos volt. Itt a tagok státuszával kapcsolód, kapcsolatos rész kerül ki a szövegből. Szerintem ez a módosítás sokkal átláthatóbbá tette volna a képviselők statútumát, és hát egyszerűen visszavonták ezt a módosítót. Úgyhogy csak azt tudom elmondani, hogy remélem, hogy a plenárison újra előkerül majd ez a 60-as módosító, úgyhogy ösztönözném Brock kollégámat, hogy újra álljon elő ezzel a módosítóval. Köszönöm. Mártin úr az előadó parancsolja. Köszönöm, rövid leszek. Nem szeretném késleltetni a szavazást. Köszönöm szépen Korvetnek is mindazt a munkát, amit elvégzett. Igazából ezt Korvet jelentésnek kellene hívni ezt a szöveget. Nem Márti jelentésnek. Mindig is nagyon sok segítséget kaptam tőle, nagyon sok technikai kérdésben segített, és remélem, hogy az egész folyamat végén is azt mondhatom majd, hogy köszönöm szépen az együttműködést a frakcióknak, mert uh, eddig legalábbis nagyon jó volt az együttműködés. Fox úr az imént beszélt egy módosítóról, valóban nagyon fontos módosítóról van itt szó, a Lisszaboni szerződés értelmében. Hát Brock úr helyett, aki benyújtotta a módosítót, nem beszélhetek, de egyébként nekem a bűró szerepével kapcsolatos módosítás nem tetszett. Ennek nagyon egyszerű oka van az, hogy a büró munkája nem közvetlen következménye a Lisszaboni szerződésnek. A büró attól függ, amiben mi formálisan megegyezünk úgyhogy a frakciók részvétele és a büró munkája nem függ a Lisszaboni szerződéstől, ez az eddigi kompromisszumokon nyugszik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kér még valaki szót? Herr Elnök úr, kicsit meglepve tapasztalom azt, hogy visszavonásra került a 60-as és a 61-es módosító indítvány. Én nem vontam ezeket vissza. De talán van itt egy doppelgenger, egy hason másom, aki helyettem ezt visszavonta. Az elnökök értekezlete képes talán a képviselő nélkül is visszavonni módosító indítványokat? Hát nem tudom, minden esetre kérem, hogy szavazzunk ezekről a módosítókról. Valóban, ez nagyon autentikus értékelést hallottunk egy félreértelmezett üzenetről. Valóban, ha ez így van, akkor a napirendre fogjuk tűzni, és szavazunk majd ezekről a módosítókról is. Hetedik cikk, második bekezdés, tehát kezdjünk szavazni, ki van mellette, ki ellene, ellene, tartózkodás, egy tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcadik cikk. Tehát ez a 60-as módosító Brock úr indítványa mellette. Tizenhárom volt mellette, ellene. 8 ellene, tartózkodás, egy tartózkodás. Ezzel elfogadtuk ezt a módosítóindítványt. A következő a kettes módosító a 11. cikk harmadik bekezdéséhez. Mellette, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, egy tartózkodással elfogadtuk. A következő a nem visszavont 61-es Elman Brocktól, második bekezdés, a 23. cikk mellette. Ki van mellette? Ki van ellene? 11-9 arányban eddig tartózkodás esetleg két tartózkodás, tehát 11 igen, 9 nem, két tartózkodással elfogadtuk. Következő 62-es, a 23. cikk 11a bekezdése, Martin Sayer és Daffurak, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás három tartózkodással elfogadtuk. A következő a hármas. Hármas számú módosító indítvány a 36. Eh, cikkhez mellette ki van ellene, tartózkodás. Kettő tartózkodással elfogadtuk. A következő a raportőr 4-es számmódosító indítványa 38. cikk első bekezdés. Ez egy kompromisszumos módosító indítvány, az egyes kompromisszum. Talán kérhet értettem, hogy kívánja röviden ismertetni a kompromisszumos indítványt. Nem, mondja az elnök elnézést, hibát sem mondtam valamit. Először a négyes módosítéről szavazunk, még nem az egyes kompromisszumról. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás? Egyhangulag elfogadtuk. És most a következő lesz egy szóbeli módosító indítvány, a kompromisszum, az egyes kompromisszum, és kérem a rövid magyarázatot. Martin. Köszönöm, elnök úr. Ez egy nagyon bonyolult ügy annak eredményeképpen, hogy a frakciók tárgyaltak, egyeztetek egymással, és azt hiszem, hogy némi magyarázatot igényel a dolog. Először is bevezetünk itt egy számozást is adtunk ennek, és ma délután mindenki megkapta ezt még az ülés előtt, tehát egy új négyes számot bevezettünk, ami azt mondtuk, hogy a e, e, protokoll a jegyzőkönyv e, negyedik pontjának kivételével a parlament nem tartja meg a végszavazást a jegyzőkönyv negyedik cikke nélkül, hiszen ez a cikk foglalkozik a szubszidiaritás, illetve az arányosság ügyével. A, azt hiszem, hogy a nagy frakciók elfogadják ezt a módosítványt, és hogyha ez így van, akkor ennek van néhány következménye is. Az, hogyha a Nemzeti Parlament az elnöknek küld véleményt, de nem elnézést, még mire teret érnék, a hatodik cikk második bekezdése azt mondja ki, hogy parlamentnek megküldött bármilyen javaslat, ami a szubszidiaritás elvével függ össze. Most ezt a kifejezést ki kellett húzni és a kompromisszum legvégén azt a részt, hogy taking into account any recommendations approved by parliament, ezt is ki kell húzni. Mindezeket a kifejezéseket el, ki kell húznunk, hogyha a négyest elfogadjuk. Még egy esetleges módosítást is javasolnék, amit nem vitattunk meg a frakciókkal a jogi szolgálat tanács alapján. Ők azt javasolták, hogy még ezt a szabályt alkalmazzuk a szubszidiaritás és az arányosság elvével kapcsolatos része összefüggésben. Ez a szabály végül is ennek az elvnek a végrehajtását garantálja. A jogi szolgálat azt javasolja, hogy a szubszidiaritás és arányosság a címben hibásan tükrözi a tartalmat, ott a szubszidiaritás elve szerepel csak, és ezért az end proportionality törlését javasolták. Ez az egyetlen bonyolult módosítás igazából az egész eljárás során. Duff kollega. Abból az anyagból kiindulva, amit megkaptunk, amit kiosztottak nekünk, van abban egy mondat, vastagon szedve. Ez, az, ez, ez a jelölés azt jelöli, hogy ezt a részeket kell törölni, tehát ami vastagon van és alá van húzva? Jó, ez nem teljesen világos, de azért értettem, amit mondani akart. Martin kollega, talán egy kicsit jobban el tudnám magyarázni nekünk, ugyanis én az előbb nem hallottam a tolmácsolás, mondja az elnök. Kérem, hogy talán még egyszer magyarázza meg, amit Duff úrnak akart mondani. Itt tulajdonképpen itt a fénymásolat hibája miatt nem egyértelmű ez, de hogyha a most az új anyagban a négyes számot elfogadjuk, akkor ennek a következménye, hogy ezeket a részeket törölni kell, amiket így aláhúztuk. Csak ez a fénymásolata nem mindenhol látszik egyértelműen. Fox kollega. Köszönöm, elnök úr talán megkérdezhetném a rapport, megkérhetem a rapportőrt, magyarázza el, hogy a kompromisszumból miért került ki az a javaslat, ami az ötödik bekezdésben szerepelt, az eredeti 64-es számú módosító indítványban, miszerint a parlament képvis, parlamenti képviselők egy tizede is benyújthat javaslatot. Szerintem a kompromisszum hatásköröket vesz el ettől a parlamenttől a szubszidiaritás ürügyén. És ez a kompromisszum a régiók bizottságától is von el hatásköröket. Ez a kompromisszum szerintem felhigítja vagy gyengíti a hatásköröket azzal kapcsolatban, hogy a szubszidiaritásra hivatkozva lehessen vitákat lefolytatni, és erre kérnék egy magyarázatot. A régiók bizottságáról majd később majd egy későbbi jelentés kaptán, ami pedig a képviselők 10%-ának a kérdését illeti. Ez egy kompromisszum, amit én személyesen támogatnék, tehát hogy a képviselők 10%-a nyújthasson be a plenárison módosítást, de hát kompromisszumot kellett kötnöm a többi képviselőcsoporttal. Hát én ezt szerettem volna, de nem sikerült keresztül vinni. Nos, hogyha más nem kíván ezt hozzászólni, akkor szavazunk a kompromisszumról. Ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadtuk. A következő a 63-as számú módosító indítvány, de ezt már a kompromisszum lefette. Szavazzunk róla? Nem? Hangzik a válasz, nem, nem, ez, ezt már a kompromisszum lefedi, tehát akkor fogyottán vált a 63-as. A következő, amiről szavaznunk kell, a 64-es számú módosító indítvány, de ez is okafogyottá vált a kompromisszum kapcsán, és az 5-ös is okafogyottá vált. Tehát a hatosról szavazunk, 44. cikk, ki van mellette? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Kettő tartózkodással elfogadtuk. A következő a 65. módosító. Ezek kapcsolatban is van egy kettes számú kompromisszum, és talán jó lenne, hogyha rövid magyarázatot kapnánk ehhez is. Rapportőré a szó. Ez egy nagyon egyszerű dolog, itt egyszerűen pontosítjuk azt, amit el már Brok akart a normál eljárás kapcsán, hogyan lehet egy új módosításokkal együtt benyújtani egy jelentés. Az előző eljárási szabályzatban nem volt egyértelmű, hogy mikor lehet egy jelentést a plenáris elé vinni, most ezt egyszerűbbé tettük. Akkor szavazhatunk erről és erről a kettes kompromisszumról, tehát ki van mellette. Ki ellenzi? ki tartózkodik, elfogadtuk. 56-os, erről nem kell már szavaznunk. Azt javaslom, hogy a 7-estől a 15-ösig, nem, a 14-esig, nem, mondja az elnök, még egy pillanat türelmet kérek. Tehát nem, a 7-estől a 14-esig blogban szavazzunk, még a 14-es benne van. Ezek csak technikai korrekciók, módosítások. Tehát a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ki van mellette. A 9, 11 és 13-as, ezek okafagyottá válnak? Nem, nem, nem. Tehát ki van mellette, ezek mellett, ki ellenzi, tartózkodás, három tartózkodás. De mindegyiket elfogadtuk. Most jön a 66-os Szájér úr módosító indítványa. Ez a 6A ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk tehát, elfogadtuk. 15-ös módosító indítványa következő, de ez okafogyottá válik. Elnök úr. Azt hiszem, hogy talán érdekes lenne, hogyha meghallgatnánk azt, hogy hányan voltak, hányan szavaztak mellette, illetve ellene az előző, nagyon szoros volt. 11-10 volt az arány, tehát 11 igen, 10 nem. 11-en voltak mellette, 10 ellene, de megismételjük a szavazást, hogyha kéri. Elektronikusan ellenőrizhetjük. Rendben van, hogyha elektronikusan is akarunk szavazni, akkor kérnie kell ezt az elektronikus szavazást. Tehát 15-ösnél tartottunk, és azt mondtam, hogy ez okafogyottá vált, és rátérhetünk a 16-os módosító indítványra, ez van egy szóbeli módosító is. a szó. Tehát a 16-os módosító indítvány Itt egyszerűen a convention szó, ez csak egy technikai módosítás, a convention eh, szó került bele. Hát a módosító indítvány is szerepel itt a listán, a konvent szó, tehát a convention törlésre kerül a eljárási szabályzat 132. cikkéből, és erről szavaztunk, ugyanaz ez a módosító indítvány, mind a kettő, tehát ki van mellette. Dafur. elnézést kérek, de hát én most nagyon meglepődtem. Itt ugyanis azt olvashatjuk, hogy Le mot doit être supprimé. Viszont a, a 16-os módosításban benne van, és ez a helyes, hiszen ez elmagyarázza nekünk a szerződésben ismertetett eljárást, hogy hogyan lehet egy kormányközi konferenciát összehívni, és egyszerűen nem értem annak a szükségességét, vagy a jelentőségét, hogy miért akarjuk ezt a szót törölni, a konvent szót. Itt van némi zavar. Andrew Duffnak tulajdonképpen igaza van, vagy nem volt a magyarázatom helyes és kielégítő. A 132-es számú szamály értelmében lehet ezt eh, törölni ugyanis ez egy eh, olyan módosítás, ami egy másikból következik, tehát ez az új szabály értelmében egy eh, következménye, egy előző cikk módosításának. Nem magyaráztam meg jól az előbb, de azt hittem, hogy világos. Kielégítő most a magyarázat, Daffur. Akkor szavazhatunk, tehát ki van mellette, 10 igen volt, ki ellenzi. Kilenc, tehát elfogadtuk. Tartózkodás, elfelejtettem, bocsánat, tartózkodás van-e? Kettő tartózkodás. Akkor a következő, amiről szavazzunk, a 67-es számú módosító indítvány Szájer úr nyújtotta be, ki van mellette? Nem, elnézés, de mégis, mondja az elnök. a 67-es okafogyottá válik, mert elfogadtuk az előzőt, a 16-os, tehát nem a 67-esről, hanem a 17-esről szavazunk sőt, itt talán szavazhatunk blogban is, hogyha egyetértenek ezzel, mégpedig a 17-estől kezdve egészen a 35-ig javasolnám a blogban szavazást. Tehát ki van mellette? Ki ellenzi? ki tartózkodik, valamennyit elfogadtuk. És a 36-os a következő, amiről szavazunk, a, az új 87A cikk, itt a raportőnek van egy szóbeli módosító indítványa, talán ezt röviden el is tudja nekünk magyarázni. Más eh, politikai frakciók javasolták ezt, tulajdonképpen a szabályok teszik ezt szükségessé, az új szabályok, hiszen normál esetben jogalkotási aktus által meghatározott időszakon belül, hát ez egyértelmű, hogy így van. ellen, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Még egy blokk szavazás, mégpedig a 37-estől az 51-esig, hiszen ezek olyan szövegrészek, amelyek már a Corbett jelentésben is benne voltak, és amelyekről már az előző parlament szavazott, és ezeket elfogadta. Egyetértenek ezzel? Akkor ki támogatja ezt a blokkot? Mellette ki van? Ki ellenzi? Tartózkodás? egy tartózkodás. Ezzel elfogadtuk ezt a blokkot is, és a következő a 124. cikk 1-es 2-es a új bekezdésére vonatkozó szóbeli módosító Indítvány, Kérem a rövid magyarázatot az előadótól. Fokszúr jogosan vetette fel ezt a kérdést az ülés elején. Itt konzultálnunk kell az e, Gazdasági Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával is. Ez egy nagyon egyszerű módosítás, hogy meglegyen az összhang a szerződés és az új eljárási szabályzat között. Rendben van, akkor ki támogatja, ki van mellette, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. A 125. cikk 1-2a új bekezdéseihez is van egy szóbeli módosító indítvány, ehhez is kérnék egy rövid magyarázatot a raportőrtől. Elnézést, elnök úr! itt, amiről az előbb szavaztunk, az csak az ECOSZokra, a Gazdasági Szociális Bizottságra vonatkozott, most jön ugyanaz a régiók bizottságára vonatkozóan. Jó, rendben van, akkor erről is szavazunk, ki van mellette? Ellene ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. A következő az 52-es számú módosító indítvány ki van mellette. Ki ellenzi, 12 igen, 8 nem, én tartózkodtam, összesen 4 tartózkodás volt. A következő, amiről szavazunk, az 53-as módosítóindítvány. 132. cikk. Nem, elnézést, mondja az elnök. Az 52-esről szavaztunk, és az 53-as következik. Na, hogy mi volt az eredmény, tehát 12 igen, 8 nem. Ez most az 52-es módosító indítvány, és egy tartózkodás. Ez volt az eredmény, de én közben már tovább szaladtam. 53-as, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodás. Egy nem szavazattal, egy ellen szavazattal elfogadtuk. Következő. A hármas számú kompromisszum. A 132A, ez egy új cikk. Talán az előadó ismét tudna mondani erről valamit. Tehát a hármas kompromisszum. Ez egy, ez a kompromisszum arról szól, hogy a nemzeti parlamentekkel hogyan folytassuk az együttműködést. Alapvetően két dolog indokolja ezt. Az egyik Brokkúr eredeti javaslata kicsit túl részletes volt a mi eljárási szabályzatunkhoz, a másik indok pedig rugalmasságot akartunk adni a nemzeti parlamenteknek az ilyen tárgyalásokhoz. Nem akartuk mi pontosan meghatározni részlet, minden részletét annak, hogy az együttműködés hogyan működjön, de megvannak a szabályai, de, de szerettünk volna egy kicsit nagyobb mozgásterekét adni a nemzeti parlamenteknek. Nem akar akartunk mindent előre mi meghatározni erről az együttműködésről. Daf, kollega. Elnök úr, el tudom fogadni azt, amit az előadó, a rapportőr megpróbál elérni ezzel. Ez egy konstruktív megközelítés. a parlamentekkel folytatott együttműködés kapcsán, ahogyan ezt a jegyzőkönyv is előírja. Csak a gond az, hogy itt a hálózat koncepciója felmerül, vagy bekerült a szövegbe. Ez pedig nem tetszik nekem. A szerződés hallgat, nem mond semmit arról, hogy mi legyen az együttműködés formája. Itt pedig a network, a hálózat fogalma került bele hirtelen a mi eljárási szabályzatunkba. És azt hiszem, hogy sajnálatos módon ez megkötést jelent valamivel kapcsolatban, amiről a végén esetleg úgy döntünk, hogy ezt nem így akarjuk, nem ebben a formában. A szerződés azt mondja, hogy vitákra van szükség, discussions szó szerepel, a nemzeti parlamentek kell, ilyen módon kell együtt eldöntenünk, hogy mi az együttműködés legmegfelelőbb formája. Ezért szerintem ragaszkodjunk a szerződés szóhasználatához, terminológiájához a mi eljárási szabályzatunkban is. Mert hogyha nem ezt tesszük, akkor, vagy ha nem ezt tesszük, akkor inkább nem mondjunk semmit. Jelenleg még erről az egész kérdésről. Majd egy megállapodást megköthetünk a nemzeti parlamentekkel, de most még nyitott, és bármikor visszatérhetünk erre a kérdésre majd a saját eljárásunkon belül. De jelenleg ebben a pillanatban még túl korai lenne ezt itt így rögzíteni. Mendez de Vigo kolléga. Tényleg ügyrendű kérdés. Szeretném elmondani a parlamentnek, mindenkinek, hogy Klaus elnök aláírta. Látta az aláírást maga? Nem láttam, de mobilon üzenték. Brok úr kéri a szót. Nagyon jó a kapcsolata. Köszönöm szépen. Azt hiszem, ez egy nagyon fontos pillanat. Sokan közülünk már tíz éve dolgozunk ezen a nagy projekten. Most véglegessé vált, most már nem változtathat semmi, tehát ez egy nagyon boldog pillanat. Most visszatérve itt a módosító indítványok kérdésére, nem tudom, hogy a probléma az-e, az -e, hogy akarunk egy ilyen hálózatot. Ugyanis az ilyen hálózat kapcsán egy parlament és áll szemben 28 parlamenttel, és ezt eh, mi tudatosan el akartuk kerülni. Eh, azt akarták, hogy mi tegyünk egy ajánlatot, eh, és a parlament üljön a vezetőülésen lehet arról beszélni, hogy az én módosító indítványaim túl részletesek-e. Jó, hát erről lehet beszélnünk, de a ö, kiinduló pont az politikailag teljesen más volt az én módosító indítványomban, és kérem, hogy ezt vegyék figyelembe. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy egy más megközelítést kell, vagy kiinduló pontot kell találnunk. Nem tudom, hogy ez hogy sikerülhet, de ezt el kell, hogy mondanom, hiszen ez egy olyan megközelítés volt, amire a plenáris már egyszer döntött, miszerint a raportőr tesz majd egy ajánlatot, és e, mégpedig azt, hogy elfogadja a módosító indítványmat, és akkor azután ezeket e, visszamondja és kicseréli a saját módosításával, azt mondva, hogy az én módosító indítványom túl részletes. Jó, erről a részletességről lehet beszélni, de a kiinduló pont is teljesen más volt az én módosításommal. Itt a parlament a jogalkotók egyike, itt európai jogalkotásról van szó, és nem itt a 28 parlament egyikéről csak, hanem az egész európai alkotás megtestesítéről. Ezért talán kérem, hogy az én módosításomat fogadjuk el, vagy David összeülünk, és megpróbálunk az én módosításomból egy rövidítebb változatot elkészíteni, de megőrizni az én módosítom kiinduló pontját és megközelítését. Honorable Martin? Uh, David, is that a proposal? Martin úr. megint nagy, nagy lelkű, hogy szokott. Nos, én nem tudnám megszavazni a módosítást, inkább tartózkodnék, de ebben az esetben vissza tudom vonni a kompromisszumos javaslatot, és a szakbizottság eldöntheti, hogy hogyan szavaz az elmár által benyújtott három módosítóról a szakbizottsági szintre jutva nehogy problémánk legyen, ezért egy szóbeli módosítást fogadjon el, el már a 70-eshez. Itt a bármilyen dokumentumról van szó, amit továbbítanának. Én itt a jogalkotási dokumentum kifejezést használnám, hogy világos legyen a helyzet. Allora, mi pare di avere capito che l'emendamento... Jó, hát hogyha jól értettem, a hármas kompromisszumos módosítót ö, ideiglenesen visszavonták, aztán majd kiderül, hogy mi lesz a helyzet a plenárison. 68-69-70-esről szavazunk, az utolsónál a szóbeli módosítással. Tehát akkor ö, jól mondom, ezekről szavazhatunk? Ki van mellettük? Ellenük kitartózkodik. Tizenhárom igen, kettő nem, hét tartózkodás. Az utolsó módosítókat bocsátom szavazásra, 54-től 59-ig, úgy gondolom, hogy egy többen szavazhatunk, nincs ellenvetés, ki van mellettük, ellenük, egy ellenszavazat, tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás, a parlament határozati javaslatáról. Ki van mellette? Tizenkilenc, igen. Ki van ellen? Két ellenszavazat és egy tartózkodás. Ezzel elfogadtuk a teljes dokumentumot. Gratulálunk Mártin úrnak. és az elnök nevében is gratulálok Korbett úrnak, aki az előző ciklusban előkészítette ezt a munkát. Gyakorlatilag végeztünk a ma délutáni munkánkkal, holnap délelőtt folytatjuk, most pedig kérem a koordinátorokat, hogy maradjanak itt a koordinátori ülésre.